igazítás. Pontosan azért, mert 11 óra 30-kor szavazás a plenárison, és ezért csak fél órával kevesebb idő áll rendelkezésünkre. Már tájékoztattuk Önöket, hogy a 91314 es napi rendi pontot e a következő ülésre halasztottuk, szeptember 26-27-ére, ugyanebből az okból. Néhány perc egyszer csökkentjük a 2018-as költségvetésről szóló 4-es napirendi pontról szóló eh, vitát, illetve a 8-as pontot. Gájer úr a 6-os és a 7-es pontnak a bemutatását, a NAP 2017-et, illetve a rugalmasságot egy kicsit előre hozná, és ezért a szavazás után rögtön ezzel kezdjük. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor az így módosított napi rendet elfogadottnak tekintjük. Emellett szeretném tájékoztatni önöket, hogy a koordinátorok ülésének megfelelően az Európai Unió és a brit kormány közötti Brexit tárgyalások téma volt. Kiefer Hofstadt a jelentéstevőnk október 10-én a bizottságban jön beszámolni, és önöknek be fogunk számolni pontosan erről és reméljük, hogy az Európai Bizottság egyik tagja is ott lesz. A tanácssal kedden sikerült megállapodni az stratégiai beruházási alap kiterjesztéséről. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy véglegesítsük a szöveget, hogy minél gyorsabban szavazni tudjunk erről plenárison. A szöveg 2018 elején lép majd életbe. Fernández úrnak gratulálunk, nyugodtan tapsoljanak. Ce matin, on désignait... Ma eh, délelőtt Jens Kájert eh, neveztük meg, hogy a rugalmassági eszköz mobilizálásával kapcsolatos, illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos eszköz bemutassa, és az elnököt eh, bízta meg a koordinátori testület a szén és acélközösség likviditási helyzetének beszámolójával, illetve illetve kiosztottuk még a pénzügyi eszközökről, illetve a külső fellépésekről szóló jelentést, jelentést is, illetve e, ennek a tevékenységnek az MFF felülvizsgálata, e, felülvizsgálatán belüli mm, elemzését. Megkapták a június 19-20-ai e, jegyzőkönyvet. Hogyha ezt, ezzel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Következik a szavazás. Kérem, hogy a szavazókártyájukat helyezzék a gépbe. Nincs nálam a kártyám, mondja az egyik képviselő, nekem sincs, mondja az elnök. Alors, ki, ki n'a pas sa carte? Kinek nincs kártyája? Janelli. Oh, bon, le premier vote concerne le. Az első szavazás a 18-as döntés 3-as fejezet általános jelentés. Jens Geyer jelentése, 18-as határozatát elektronikusan szavazunk. Le scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki szavazott? Nem, egy valaki szavazott. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, ketten ellene egy tartózkodás. Ki az, aki mellette akart szavazni, de nem tudott? Az elnök számolja. Öten, tehát 28 szavazat volt mellette. Nous en venons maintenant sur le rapport de Monsieur Tarans. Tara úr jelentése, egyéb szakaszok, 2017-es költségvetés, átcsoportosítások nem kell szavazni. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ingatlanok, épületek. Holmeyer asszony jelentése, aki nincs itt ma reggel. De itt van mégis. Eh bien, tu as, tu as la parole. Megadom a szót. Kedves elnök úr, ma nagyon gyors leszek, és egy kis ellenvetésemnek ad adjak hangot. Először is itt a Libanon témában az árnyékjelentéstevő és én összeültünk, mind Libanon, mind Nepál témájában, és a, beszéltünk a két bizottsági épületről is. A Libanonnal kapcsolatban nincs kérdés, ellenvetés, mindenki számára világos, hogy ez szükséges adat, adatokat az e-komité honlapjáról le lehet hívni. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a munkatársaink normális épületek, ingatlan körülmények között dolgozhassanak. Libanonban egyre súlyosabb a helyzet, a menekült helyzet miatt is, és megfelelő segítséget kell nyújtani. A második, a nepáli épület, ott a kollégák több kérdést tettek fel az Európai Külügyi Szolgálattal, egy külön megbeszélést is folytattunk. Az Európai Külügyi Szolgálat elmondta, hogy több mint 400 millió eurót kell Nepában kiadni, és ez egy megfelelő személyi infrastruktúra struktúrával kell, hogy megtörténjen Katmanduban. E, ez nem lesz könnyű, mert egyrészt nincs épület, másrészt a legutóbbi 9,8-es Richter 9,8 erősségű földrengés után nagyon nehéz lesz épületet találni, maximum olyat találunk, ami már nem tud ellenállni a földrengéseknek. Az épület tehát eléggé drága. Így tehát eh, emiatt ilyen magasak a költségek. A másik eh, kínáló csak 1 százalékkal, vagy árverező 1 százalékkal volt a mi árajánlatunk alatt, tehát majdnem nem kaptuk meg az épületet, úgyhogy kérem, hogy pozitívan reagáljunk erre, mivel nincs túl sok időnk, ezért nem fogok minden adatra, számra kitérni. Minden adatot, minden számot, mindent meg tudok adni, hogyha hozzám fordulnak a kollégák. Az árnyék jelentéstevővel együtt azon a véleményen voltunk, hogy ezt hagyjuk jóvá. A másik még dolog, van egy ellenvetésem azzal kapcsolatban, hogy kevesebb, bér, kevesebb bérleti díjat fizetünk egy épületért, nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztani, és már nem tudom mióta próbálom napirendre tűzni a Költségvetési Bizottság ülésein ezt a témát, nem sikerült még eddig, pedig 10 másodperc alatt meg lehetne beszélni. Köszönöm szépen, Döpré úré a szó. Köszönöm szépen, röviden elnök úr. Én voltam az előző ülésen, aki felvetette a nepáli problémát, a nepáli beruházás kérdéseit, és ezért köszönöm Holmájer asszonynak, hogy az EK, az EK EKS-szel összehozta ezt az ülést, és tisztázta ezeket a kérdéseket, és mind technikai, mind épület technikai vagy ingatlan témákban sikerült tájékoztatást kapnom. A a geopolitikai stratégiáról is szerettünk volna tájékoztatást kapni, ami megindokolja ezt a beruházást. Hát ez tulajdonképpen nem volt százszerzelékig meggyőző, de minden esetre be tudom látni, úgyhogy egyet tudok érteni Hormájár asszonyjal. Mam tylko takie ogólne pytanie do zastanowienia się. Po co tak właściwie nam jest przedstawicielstwo w Nepalu? Meg kell gondolnom ezt a kérdést. De miért kell nekünk nepáli képviselet? Nem vagyok egészen biztos abban, hogy szükség van erre. Ami engem illet, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha nem volna képviseletünk, és a költségvetés alacsonyabb lenne. Köszönöm szépen. Elnök, sajnos nem halljuk, mert nincs bekapcsolva a mikrofon. Most már igen, köszönöm. Nos, a vita megtörtént, az információ megvan, szavazunk. Nepál, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Libán, Lond. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? elfogadtuk. Akkor a szavazást ezzel lezárom. Most pedig Jens Geyernek adom meg a szót, aki az ötös pótköltségvetés tervezetről fog beszámolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak is, hogy hajlandók voltak ezzel a két témával kicsit előrehozva foglalkozni. Sajnos párhuzamosan egy másik elfoglaltságom is van, el kell mennem. Nos, az ötös pont arról szól, hogy pénztechnikailag az Európai Fenntartható Fejlődési Alapon kicsit módosítani kell. Hamarosan ezt majd Afrika alapnak fogják hívni, ez egy garancia összeg, amely révén afrikai országok, államok irányába gazdasági feltételek javítása, javítását szolgáló projekteket lehet finanszírozni. Ez a lényeg, röviden. Az összeg viszonylag áttekinthetően van tagolva, másfél milliárd euró. Örülök annak, hogy a tagállamok nem akarják teljesen az európai tagállamok nyakába varni, vagy az európai költségvetés nyakába varni az összeget, hanem 400 milliót maguk hoznak össze ebben az alapban, és a 75 milliós első részt 25 milliónként fogjuk átutalni, tehát összesen 270 millióról beszélünk, ez a rugalmasági eszközhöz, eszközből, annak a pótköltségvetéséből finanszírozható, ezért nem kell a költségvetési sorokat átcsoportosítani. A DAB 5-tel kapcsolatban még, németül DAB, schicken darf, der steht nämlich im engen Zusammenhang damit. Ähm, das ist dann die Mobilisierung. És a rugalmassági eszközből tehát ez teljesíthető. A DAB 5-ös kapcsán azonban egy másik folyamatról is beszélni kell. A nagy politikai megállapodások keretén belül, amelyeket a költségvetési viták során tavaly novemberben eldöntöttünk, a ter, közép tervezésben 500 millió eurót mobilizálni kell, és ennek egy részét utólag mert meg kell növelni a segély alapot 83-ról 300 millióra, Mindezt azonban 2011-es árakon, ami mai pénzben számolva mintegy 22,8 milliót jelent. Ami a bevándorlás integrációs alap számait illeti, ezt 75 millióval csökkentették, ezt előző költségvetési ülésünkön már megtárgyaltuk tartalmi szempontból, és a menekültügyi integrációügyi, integrációügyi alapból finanszírozandó projektek kapcsán a tagállamok várakozásai nem teljesedtek, illetve késve teljesültek. A bizottság csak idén tavasszal nevezte ki azt a csoportot, amely felelős ezen pénzek elköltésért. 2017 végéig azonban el lehet el kell őket költeni, kell ezért egy transfert engedélyezni. Itt belpolitikai választási szempontok is szerepet játszottak. Én ezt az érvelést el tudom fogadni, amit Zikfried Muzsán javasol, hogyha tagállamok ezeket a pénzeket már nagyon-nagyon akarják, akkor tegyük ezt lehetővé. Talán nem annyira sürgős ez, mint ahogy a tagállamok némelyik ezt feltüntette. Még sok más szép dolgot lehetne finanszírozni persze ilyen ezekből a pénzekből. Köszönöm. Van-e megjegyzés? Nincs kérdés. Nos, nem ismerjük még a tanács álláspontját az ötös számú pótköltségvetés tervezetről. <clears throat> Szerezni szeret, jelezni szeretném, hogy szeptember 28-án 12 órára kell beadni a módosítókat. Ez az utolsó határidő. A költségvetési szakbizottságban október 9-én szavazunk, a plenárison pedig október 23-án vagy 26-án hetes jelentés, ez Geyer, a rugalmasági eszköz mobilizálása címmel. Épp ezt fejtettem ki, elnök úr. Már túl vagyunk rajta. Jaj, elnézést akkor. Ugyanaz tehát akkor az időrend. Vedere asszony szeretne beszélni? Akkor tessék. Si le rapporteur général est d'accord? Egyetért az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Az Európa Unió szolidaritási alapja a nagy természeti katasztrófákra kell, hogy reagáljon, és segítenie kell, hogy a szolidaritásunkat tudjuk kifejezni az Európában katasztrófa a területekkel. 500 millió euró az éves legtöbb erre fordítható összeg a megfelelő fejezetekből, a pénzügyi keretből. Jelentésem célja, hogy előkészíthessünk mindent a 2018-as költségvetésre. Az előlegek kifizetése segítségével időben és hatékonyan tudunk fellépni katasztrófa esetén. 2018-ban a teljes összeg 50 millió euró e, előirányzatokban és kifizetési előirányzatokban kötelezettségekben és kifizetési előirányzatokban, ami az előlegeket illeti. Ez 10%-át nem haladhatja meg a pénzügyi hozzájárulásoknak. Szeretnék rámutatni arra, hogy a szolidaritási alap nem csak egy másik pénzügyi eszköz, hanem a szolidaritás platformja, és eszköz az erőteljes politikai üzenet közvetítésére, hogy segítséget nyújthassunk az érintett állampolgároknak Európa szerte. Tegnap egyértelművé vált, amikor is az alap leg, eddigi legnagyobb mértékű mobilizására került sor, amikor 1,2 milliárdot mobilizáltunk Olaszország számára. Ami az előző években összegyűlt pénzügyi kifizetéseket illeti, eléggé sokat kell kifizetni. Reméljük, hogy Európát a jövőben nem sújtja majd ennyi minden. És így nem érinti a 2018-as költségvetést ilyen mélyen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm az előadónak. Van-e megjegyzés? Úgy látom, nincs. Ugyanazok az a határidők, mint az általános költségvetésnél, a módosítók benyújtása és a szavazások vonatkozásában, a szakbizottságban és a plenárison is. Nos, kérem az előadót, hogy a 2018-as költségvetés előkészítéséről szóljon, hogyan látja a sok benyújtott módosító indítvány sorsát a költségvetés tervezetről. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Most az a eh, helyzet, hogy két eh, héttel ezelőtt a szakbizottságokban találkoztam, lezártam a találkozókat, illetve a e, frakciókban utána. Köszönöm szépen a titkárságoknak a támogatást. Szimulációt végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a korlátozott forrásokkal mit finanszírozhatunk. Most e, ezen a héten pedig az árnyék jelentéstevőkkel vagyok folyamatosan kapcsolatban, elnök úr, hogy egy kompromisszumos csomagot dolgozzunk ki, amelyről a zöld hét után fogunk szavazunk, majd a Költségvetési Bizottságban Brüsszelben. És utána pedig a plenárison szavazunk október végén. A kompromisszumnak a célja az, hogy világos álláspontot adjon a jövőbeni tárgyalásokról. Azok a követelések, amelyeket megfogalmazunk, ezek egyértelműek, célzottak kell, hogy legyenek, és um, azokra sorokra kell, hogy vonatkozzanak, ahol valóban szükség van a finanszírozásra. E, igyekszünk nagy többséget elérni, ezért vagyok folyamatos kapcsolatban az árnyékjelentéstevőkkel e, a héten, hiszen Nyilván nagy többségre van szükség a tanácsa való e, tárgyalásokhoz. E, egyes csökkentések felelőtlenek, olyan területeken is vannak csökkentések, ami az Európai Unió jövőjét érintik, kutatás, fejlesztés, infrastruktúra, a következő konciliációban ezeket nem fogjuk elfogadni. Ahogy mondtam, tehát most dolgozom a kompromisszumokon, de a kérdés az, hogy ez hogy fog kinézni először is. Az egyes, egyes álfejezetben elég korlátozott a mars, 56 millió euró, ezt arra fogjuk használni, hogy pontosan e, azokat a sorokat e, erősítsük, amelyekben nagy az elvárás kkv e, e, kutatás kutatásfejlesztés, Kozma, Erasmus, Marie Curie, e, Európai Kutatási Tanács, klímaváltozási programok. Látni fogják, hogy a klímához kapcsolódó kiadásokat mindig próbáljuk támogatni. Emellett az FC erre vonatkozó csökkentések is fölmerültek. 1B ifjúsági kezdeményezés, most nézzük meg azt, hogy mi legyen a pontos eszköz, a különböző frakciók különböző összegeket nyújtottak be. Kettes fejezet mezőgazdaság, itt alacsonyabb a mars, illetve a mozgástér, ez magasabb, mint más területeken. Itt válságokra, váratlan eseményekre kell reagálnunk és támogatnunk a gazdákat. 330 millió eurós marzsot érintetlenül hagytuk, hogy az esetleges váratlan válságokra tudjunk reagálni. Kb. 100 millió eurót használnánk fel olyan projektekre, amelyeket a e, kollégáink az Agriban valóban szükségesnek tartanak, és a fiatal gazdáknak szeretnénk nagyobb e, támogatást adni, ez munkahelyet teremt, csökkenti az ifjúsági is, stb. Hármas fejezet, itt nagyon e, itt nulla a mars, tehát nagyon szűk a mozgástér, ami a E, biztonság javtását illeti ez a prioritás ezen a fejezeten, az ügynökségeket fogjuk erősíteni, amelyeknek az igazságszolgáltatás belügy IASO, e, e, Europol, SEPOL területeken van felelősségük, illetve illetékességük. Négyes fejezet, 230 millió a marzs, és itt is próbálunk konkrétan erre odafigyelni, de megnézzük, hogy mi lesz a Törökország, illetve egyéb területek a helyzet. A megadott kereten belül próbálunk mozogni. A négyes fejezetben a marsot arra használjuk, hogy erősítsük a e, e, szomszédos területekkel való együttműködést, e, főleg délre gondolok. Ne felejtsük el, hogy innen jön a legnagyobb veszély de ne felejtsük el a keleti szomszédságot is, az Orosz Föderáció egy, egyre erősebb, Ukrajna, Grúzia, Grúzia, Moldova pedig Európával szeretne szorosabban együttműködni, őket sem hagyhatjuk magukra. Nagy figyelemmel fordulunk az AFED kollégák benyújt, által benyújtott téma felé, ők bizonyos az IPA Törökországra vonatkozó sort megkurtítanák a politikai helyzet miatt és az emberi jogok megsértése, alapjogok megsértése eh, miatt, eh, és eh, tartalékba helyeznének bizonyos összegeket, és az feltételhez kötést világosabbá tenni, és az alapjogokban való előrelépéshez kötni. Összességében, elnök úr, ezek az iránymutatások, ezeken dolgozunk, az árnyékjelentéstevőkkel, kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, előkészítünk éppen egy kísérleti, olyan kísérleti projektekkel való munkát, amely A vagy B értékelést kap, kapott a bizottságtól. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen józan álláspont, a parlament álláspontját tükrözi, és a nagy többség, nagy, nagyon fontos lesz a széles körű támogatás. A politikai frakcióknak azt mondanám, hogy az, aki támogatni tudja a költségvetést, az azt nagyon megköszönöm, és kérem, hogy eh, vegyék figyelembe, hogy az irodám ajtaja mindig nyitva áll, hogyha eh, módosításokat szeretnének megbeszélni, erre van lehetőség, akár a zöld héten is elnök. Köszönöm szépen Siegfried Muresánnak, aki hatalmas munkát végzett, és eh, igyek, igyekezett minden elvárást összeegyeztetni, Eh, főleg azokét is, akik a, két, a főleg azokét, akik a 2018-as költségvetésben érdekeltek, megadom a szót a ö, eh, többi szakértőnek, árnyék jelentéstőnek, társjelentéstőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetem a kollégákat, hogy idén áprilisban a parlament elfogadta a saját parlamenti költségvetését. És azt se felejtsük el, hogy mindezt az előző évhez képest ez 2,3%-kal nőtt ez a költségvetés. Az inflációt figyelembe véve szerintem ez egy értelmes kompromisszum volt. Ez a 2,3%-kal megnövelt intézményi költség, ez a többi intézmény számára is például szolgált, és a többségük el is fogadta ezt és hasonló javaslatokat tettek a miénkhez. Három kivétellel, ezeket azonban el kell itt mondanom. Az Európai Adatvédelmi Felügyelet posztja, intézménye, amely még csak most kezd felállni, és új igazgató tanácsa van, és idéntől kell finanszírozni. 27 százalékos még a pénzek fel nem használtsága, ezt végül is megértem. Másodszorban az európai számvevőszéknek nagyon megnevekedett a munkája, és itt is el tudom fogadni, pontosabban 27%-kal nőtt a költségvetése. Az itteni emelést is meg lehet érteni, és az Európai Bíróság költségei is nőnek a tervek szerint, mert jelentősen megnőtt főleg a biztonsági dossziék száma, ők 2,96 kal nevelnék a költségeiket. Ezeknek a tükrében a bizottsági csökkentési igények túlzóak, és ezért ö, azt javaslom, hogy próbáljuk a költségvetést a, ö, ezen keretét 2,3%-os átlagos növelésen tartani. Ehhez azonban meg kell takarítanunk nekünk is még összegeket hatékonyság növeléssel. A számvevőszék e, lefektette nekünk hogy szerintük hol lehetne még 250 ezer eurót megtakarítani. illetve 750 ezer eurót megtakarítani. És némi átcsoportosítást is el lehetne végeznünk. Én átnéztem minden költségvetési sort. Ugye 33 millió a Szociális Bizottság költségvetése, és 93 a régiók bizottságáé, és úgy gondolom, azt javaslom, hogy fagyasszuk be ezen intézmények költségvetését 2018-ban. A külügyi szolgálatnak is jelentősen megnőttek a a költségei részben azért, mert még mindig új embereket vesznek föl, részben pedig, mert elindította a stratégiai kommunikációs programját, amelyet mi magunk hagytunk jóvá. Ezeket a külügyi szolgálati költségeket a jelenlegi költségvetésükből kell, hogy tudják finanszírozni, de a Stratcom kezdeményezés miatt többletköltségük van, ezt el tudom fogadni. Miután egyeztettem a héten az árnyék előadókkal, és az ő felvetéseiket is figyelembe vettem, például az Európai Bíróság kapcsán, hogy ott megnőttek a fordítási, tolmásolási költségek, és megegyeztem ezért az árnyék előadókkal, hogy 1,9 milliót hagyjunk jóvá Hmm. ami a külügyi szolgálat költségnövekedését illeti, ezt is megértően kell kezelnünk. Az ombudsman is új embereket képez ki és vesz föl, erre is adtunk 100 ezer eurót. De valamit nem tudok megérteni az árnyék előadókkal folytatott egyeztetés során, azt ugyanis, hogy miután 750 ezer eurót kéne megtakarítanunk a számvevőszék szerint, nem értem, hogy két frakció, nagy frakció miért ragaszkodik ahhoz, hogy az eredeti számvevőszéki költségvetést tartsuk meg. Ugyanígy a régiók bizottsága és az Európai gazdasági és szociális bizottság kapcsán is nem tudtak meggyőzni a, a képviselőtársaim arról, hogy itt növelni kéne a költségvetést. Emlékeztetem a kollégákat, hogyha 2,3%-os átlagos csökkentést meg kell valósítanunk, és ö, minden intézmény vonatkozásában átlagként, akkor ehhez ö, bizonyos kompromisszumokat kell kötniük az említett területeken. Merci, Monsieur Ashworth. Köszönöm szépen, Ashworth úr, a beszámolót. Ez nagyon jól mutatja, hogy milyen erőfeszítéseket tettek, és mennyire próbálták a fair e-, e-, bánásmódot érvényre juttatni az árnyék jelentés készítőnek adom meg a szót. E, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a költségvetése kapcsolatos előadónak az erőfeszítésekért, és hogyan is fogalmazzak, hogy a kérésekre így reagált, megértette a szükségleteket, és szükség van arra, hogy a parlamentet a lehető legegységesebbnek őrizzük meg a közös álláspontunk kialakítása érdekében a költségvetésről. De nyilván tudják, hogy mindig készek vagyunk a dialógusra, nem hivatalos formában is, és vannak még bizonyos nyitott kérdések, amelyekkel foglalkozni kell a, a szakbizottságban, ami hogy megszavazzák a mi álláspontunkat. Nem nagyon sok van ilyen, viszont nagyon fontos politikai jelentőséggel bírnak. Úgyhogy mindannyian tudjuk, hogy mit szeretnénk, azt az Európát, amit a parlament képvisel, nem amit a tanács. Tudjuk, hogy hol vannak a problémák. Az egyes, az egy a egy b fejezetben nagyon fontos munkát végeztek, hogy valahogy visszaszerezzük azokat a csökkentéseket, amelyeket a tanács javasolt, főleg a Horizont 2020 és a nagyon fontos programok vonatkozásában. Így sikerült a politikai álláspontokat egyeztetnünk a parlamenten belül. Vannak azért még bizonyos különbségek, jelentősek a megközelítést illetően, ahogy a fiatalok kezdeményezés programhoz hozzáállunk. Úgyhogy már is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt sokkal ambiciózusabbaknak kell lennünk. Egy előző ülésen hallottam Ferrandes kollégát utalni arra, hogy szükség van a fiatalok kérésére reagálni. Én úgy hiszem, hogyha egy olyan rendszert próbálunk elképzelni, amelybe több milliárd eurót szánunk az általános mobilitásra, fiatalok mobilitására, akkor maximális erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a fiatalok munkanélküliségét megoldjuk. Úgy gondolom, hogy itt jelentős próbálkozásra van szükség, mert a fiatalok munkanélkülisége európai szinten kell, hogy felmerüljön, mint probléma, nem csak az egyes országokban. Ami a többi sort illeti, nagyon gyorsan, úgy gondolom, van még tennivalónk a kultúra területén, mert itt vannak még manőverezési lehetőségek. az elkövetkezendő évben. Tehát erőfeszítést kell tenni mindenképpen a kultúra terén. Úgy hiszem, ahogy ezt már máskor is megvitattuk, vannak még itt olyan problémák, amelyeket meg kell oldanunk. Messze vagyunk még a közös elképzeléstől, nem olyan nagyon, de el kell jutnunk oda. Végül pedig a kísérleti projektek, erről is volt már többször szó, az előkészítő szakaszban, ebben a szakbizottságban is. És azt javaslom, hogy olyan módszert kövessünk, amely nem csak a szavazást tükrözi, a kísérleti projektek vonatkozásában a szakbizottságban, hanem inkább olyan kritériumoknak megfelelően, amelyek a parlament számára prioritások. Amikor az előkészítő szakaszban létrehozunk ezeket a csomagokat, akkor nem csak a szavazás kritériumainak megfelelően járjunk el, hanem azoknak is, amelyeket a parlament képvisel. Hiszen ennek az intézménynek megfelelő autonómiával kell rendelkeznie, és tudnia kell az állampolgárok szükségleteire reagálni, akik fontos válaszokat várnak tőlünk. Nagyon köszönöm. Az előadó azt mondta, hogy az ajtaja nyitva áll. Szerintem a következő hetekben ezt ki is fogom használni. Elnézést kérek a kollégáktól, de nagyon előre hoztuk a szavazást. Elnök, mivel még itt van, köszönöm, amit elmondott. Nyilván a fiatalok foglalkoztatottsága nagyon fontos, mert egyszerűen botrányos, hogy mi a helyzet ezen a téren most Európában. Egyes országokban szinte csak a fiatalok vannak munkanélkül. A mobilitásra is szükség van, de ugyanakkor a szakmai képzésre is. Ezek az előfeltételei a foglalkoztatottsághoz való hozzáférésnek. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann es sehr kurz... Köszönöm szépen, elnök úr röviden, hogy időt takarítsunk meg. Köszönöm a jelentéstevőnknek, Richard Ashfordnak a munkához. E, mamut feladat volt ez, hatalmas feladat. Teljesen egyetértek az általa javasoltakkal, és támogatom őt a támogatom az általa kifejtetteket. Très bien. Et voilà qui est, qui est exprimé avec clarté. Rendben, nagyon világos és ö, rövid hozzászólás volt, Páran Thank you. Köszönöm szépen. Ahogy Morrison úr is mondta, hadd mondjam el, amit a koordinátorok ülésén és mondtam, ne térjünk ki ezekre a zöld módosításokra, mert azt gondolom, hogy ezek kiválóan benne vannak a kompromisszumokban, és úgyhogy gratulálunk, és minden jót, jó szelet a konciliációs vitorlázáshoz. Egyébként meg Körmel úr által elmondottakat szeretném emlite- megismételni, kiváló munka volt. Esford úrnak. Merci. Merci. Je... Köszönöm szépen, akkor most folytatjuk. Vali úr, Szoltek úr. Merci, monsieur le président. Je parlais en portugais. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Relator pelo trabalho que tem desenvolvido. Én is szeretnék gratulálni Muresán úrnak a munkájához és az ambíciójához is, de a realizmusához is, hiszen realizmusra is szükség van ehhez a munkához. Aztán a frakcióknak, az árnyék jelentéstevőknek is szeretnék köszönetet mondani. Az Európai Parlament megint csak egységesnek mutatkozott, ami a költségvetési kérdéseket illeti. Közös prioritásaink vannak, akkor is, hogyha a vélemények eltérőek. mindannyian támogatjuk a gazdasági növekedést, a versenyképességet, és támogatjuk az új munkahelyek teremtését, főleg a fiatalok számára. Azt gondoljuk, hogy a KKV-k fontos szerepet játszanak ebben, hogy a kutatás és az innováció rendkívül fontos. Ezért nem elfogadható és nem is érthető számunkra, hogy a tanács több mint 490 millió eurós kurtítást javasol a Horizon 2020-as program esetében. Ez tényleg sajnálatos, máshogy nem fogalmazhatok. Ez teljesen ellentmond az javaslatainknak, illetve ez a tanácsi álláspont. A kohéziós politika rendkívül fontos az Európai Unió számára, a gazdasági növekedés számára, a gazdasági szociális kohézió számára. Itt ez 240 millió eurós csökkentést tapasztalna. A tanács tulajdonképpen saját maga alatt vágja a fát ezzel. Az ifjúság kérdése. Itt is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk Természetesen sok minden függ a tagállamoktól, de minden esetre, ahol lehet, ott aktivizálni kell magunkat. Aztán a szakmai képzés, továbbképzés, itt is nagyon fontos szerepeink vannak, a mobilitást erősíteni kell, és azt a benyomást kell küldeni, hogy az Európai Unióhoz tartozunk. Nagyon fontos, hogy az frakciók támogassák ezt a költségvetést, akik ezt a béke és az értéken alapuló, a gazdasági növekedésen és az életminőség javításán alapuló projekt támogatását tűzték, célra, cél, tűzték ki célul. Az Európai Unió költségvetése a GDP kb. 1%-át teszi ki, hogy pontosabban fogalmazzunk, ez a költségvetés nagyon fontos az Európai Unió számára, és minden válságra reagált, sok tagállamnak segített, például Portugáliának az európai költségvetés a közberuházások 70%-át adta. Itt szeretnék Siegfried Moresánhoz szólni, az európai költségvetés 94%-áról beszélünk. Csak 6% teszi ki az igazgatási költségeket. Az Európai Unió költségvetése 94%-ban beruházásokra megy, csak 6%-ot tesznek ki az igazgatási költségek. És ezért fontos a beruházás ezt a 9, ebbe a 94%-ba kell beruháznunk, a 6% is fontos azonban. Itt is azon a véleményen vagyunk, hogy egy minimális szintű összegre mindenképpen szükség van a, ahhoz, hogy megtartsuk a működőképességünket mert különben nem fogjuk tudni elérni a többi célunkat sem. Richard Ashfordnak is szeretnék köszönetet mondani, a költségvetés az, az, az intézmények igazgatási költségvetése az egész európai költségvetésnek csak 6%-át teszi ki. Ez igaz, itt is kell megtakarításokat elvégeznünk, ez is világos, de a munkájukat azért lehetővé kell tenni. Azt gondolom, azt remélem, hogy a tanács részéről is ugyanilyen konstruktív megközelítés lesz. A tanács általában megnyírbálja a kiadásokat, de nem magyarázza ezeket meg. Gyakran teljesen önkényes költs, költségcsökkentésekre kerül sor. A jelentéstevő kiváló munkát végzett, és biztos vagyok benne, hogy a parlament egységes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fernández úr, mondja az elnök, hogy megosztotta velünk a frakciója álláspontját. A többi fejezet eh, árnyékjelentéstevőit még nem hallottuk meg, de Dos Santos úr itt van, talán a többi fejezetről, a többi szakaszról, hogyha be tudna számolni, ez jó lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok sokat hozzátenni ehhez. Az előadó kiváló munkát végzett, csak dicsérni tudom. És jó volt az együttműködés is vele. Mély érdemi vitákat folytattunk, és részben már korábban is elmondtam, hogy maradtak ugyan frakcióink között véleménykülönbségek, például a számvevőszék vonatkozásában, de azt reméljük, hogy ezek is megoldhatók lesznek majd hamarosan. Miután a számvevőszék maga is elmondja a véleményét, és a régiók bizottsága vonatkozásában sem vagyunk teljesen egy nevezőn. A mi frakciónk az SZSD külön áll ebben a témában, de ezt világosan egyértelműen képviseljük. A költségvetés politikai jellegű terület, annak tervezése politikai feladat, és ezt Tajani elnök úr is elismeri. Ne felejtsük el azt sem továbbá, hogy azt várják tőlünk, hogy értelmesen, racionálisan járjunk el, amikor a költségvetést elosztogatjuk. De ez a racionalitás nem vehet az intézmények átláthatóságának, működés átláthatóságának a kárára. A többi intézmény is már ugye megbeszéltük. Egy biztos, hogy valamennyi európai intézmény számára fontos, és persze nekünk is, hogy a lehető leghatékonyabb döntések szülessenek. Jó úton tartunk e felé, konstruktívak voltak a tárgyalások, azt remélem, hogy nem lesznek már súlyos ellentétek köztünk legalábbis, és a szociáldemokraták részéről az önök irányába. Nagyon komoly munkát végzett a kolléga úr, jó volt a párbeszéd, és szinte minden téma kapcsán megpróbált az előadó, és majdnem minden kapcsán sikerült is többiekkel egyességre jutnia. Köszönjük, Dos Santos úr! Nos, akkor meghallgattuk az, az előadókat, árnyék előadókat. kérem az előadót, hogy foglalja össze akkor a mai eszmecsere tanulságait, aki a Vörösállat. Köszönöm szépen, rövid leszek, köszönöm mindenkinek az elhangzott megjegyzéseket, konstruktívak voltak ezek is. A következő hetek során most már látható, hogy mit fogunk képviselni. Folyamatos egyeztetésben az árnyék előadókkal megpróbálunk kompromisszumra jutni a, az elhangzott véleménye kapcsán. Várhatóan ez meg is fog születni a 2018-as költségvetés kapcsán, és ez erős tárgyalási pozícióba helyez minket majd a három oldalú egyeztetés során, hiszen megvannak a politikai prioritásaink, közösen döntöttünk ezekről, és tartjuk is magunkat ezekhez. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm az előadónak. Ashford asszony, vagy úr. Köszönöm szépen, rövid leszek. Köszönöm a bókokat és az együttműködést a kollégáknak. Sokat léptünk előre. Van még azonban munka. Ezt az együttműködést folytatni kell, és remélem, hogy olyan lesz az eredmény, amit majd mi is teljes merszélességben támogatni tudunk, és a hármódal egyeztetéseken képviselni tudunk. Köszönöm Uresen kollégának ezt a munkát, és biztatok mindenkit, hogy a zöld héten használják ki az időt, egyeztessenek még. Ennyit a türkiszhetek nyugalmáról. Nos, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, a többéves pénzügyi keret témájára 2021 utánról van szó. Itt az előadót kérem, hogy először vezesse be nekünk egy kicsit a témát. Izabel Toma asszony, hogy mi is jobban lássunk. Madame Alors, je précise que je vais lever... Pontosítok. 11.20-kor be kell fejeznünk az ülést, mert át kell mennünk majd a plenárisra, úgyhogy kérem tömören. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Ezt úgy értelmezem, hogy gyors legyek. Nos, ahogy önök is tudják, úgy döntöttünk, hogy a Reflection Paper májusi megjelenése után, hogy a parlament elé egy állásfoglalást terjesztünk, hogy erre a dokumentumra reagáljunk. Azonban ez az állásfoglalás, amelyről októberben kell majd szavaznunk, nyilvánvalóan nem lesz nagyon részletes, mert van egy saját kezdeményezésű jelentésünk, amelynek decemberben kellene elkészülnie, hogy márciusban szavazhassunk róla, és amelyel kapcsolatban minden szakbizottságot megkértünk arra, hogy véleményezze a különböző szakpolitikákat. Úgyhogy nagyon rövid az állásfoglalás. Ez egy kiinduló pont, ami a nagy kihívásokat és irányvonalakat illeti a több éves pénzügyi keretről. Nagyon gyors leszek, ami a tartalmat illeti felsorolásszerűen. Először is megállapítjuk, hogy milyen hiányosságok vannak a jelenlegi többéves pénzügyi keret, illetve a finanszírozási rendszer vonatkozásában. Aztán üdvözöljük a dokumentumot, mint munkamódszert a bizottság részéről. Aztán vannak még módosítók, amelyekre szükség van, mert ez a Juncker beszéd előtt készült, és van egy mondatunk benne arról, hogy az ötödik megoldás jó kiinduló pont, és hogy messzebb kellene menni, de most már egy másik forgatókönyvről, egy hatodikról is hallottunk, úgyhogy talán ezt a megfogalmazást kicsit módosítani kell. Mindenesetre ez nincs ellentmondásban azzal, amit lát leírtunk. Harmadsorban elemezzük a éves pénzügyi keretet, az előzőt, ugye ezt együtt végeztük el, amikor felülvizsgáltuk ezt a pénzügyi keretet, illetve a Brexitet, amelyek az a következménye, hogy egy százalékkal, a GDP egy százalékával csökkent a költségvetés, és a saját források rendszerének reformjára rendkívül nagy szükség van, ezt be kell vezetni, mert ha ez nem így van, akkor ugye a tagállamoknak kell hozzájárulnia ehhez, ezzel kapcsolatban pedig kétségeink vannak, hogy hogy lehetne növelni ezt. Aztán, ami az EU többletértékét illeti, többféleképpen lehet ezt értelmezni, és pillanatnyilag nem igazán tudjuk ezt definiálni. Következő pont. Az EU költségvetésének érthetőnek kell lennie az állampolgárok számára, a fenntartható növekedés, a szolidaritás és a biztonság, a védelem elvein kell, hogy alapuljon, illetve érthető, látható módon kell a prioritásokat is megfogalmazni. Aztán hangsúlyozunk, hogy nagyon fontos a költségvetés egysége, ez az állásfoglásban is megismétlődik, illetve hogy legyenek olyan eszközök is, amelyek mindig kívül találhatók a költségvetésen, hogy ismételten bekerüljenek ide. Aztán rugalmasnak kell lenni a pénzügyi keretnek, hogy alkalmazkodhasson a fejleményekhez. Az előző javaslathoz,ra utalunk, a felülvizsgálatról készült saját kezdeményezésű jelentésre, hogy felhasználhassuk az, a kötelezettségvállalásokat, és ezeknek nem szabad a plafonértékeket elérniük, ami a pénzügyi eszközöket illeti. Az Ottinger Kretó féle dokumentumban ez részletesen kifejtése kerül, ezek kiegészítő eszközök, amelyeknek nem az a feladatuk, hogy a támogatásokat kiváltsák, csak kiegészítő jelleggel működnek. Úgyhogy megfogalmaztuk azt, hogy ha egységes alapról van csak szó, az eléggé aggasztó számunkra, mert ha egységes garancia alapot hozunk létre, az nem megfelelő számunkra ennek a, a több éves pénzügyi keretnek a választási ciklusokat kellene követnie, és a strukturális alapokat is figyelembe véve. Aztán legkésőbb májusban kell a javaslatoknak megszületnie, hogy a parlament komolyan megvizsgálhassa, és hogy a tanácsa tárgyalásokat folytathasson, és a parlament nyilván nem szabad kizárni Sőt, azt kérjük, hogy minden egyes lépését szorosan követhesse ennek a tárgyalásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tuma úr, parancsoljon. Euh, Köszönöm, elnök úr. Csak kiegészítésképpen Izabel Tomá, elmondottak, uh, Izabel Tomá által elmondottakhoz, hogy uh, az ellensfoglalással a szándék nem az, hogy a parlament érdekének hatáját definiáljuk, hanem, hogy a parlament politikai pozíciójára világítsunk rá. Ezt egyértelműen el szerettem volna mondani, hogy igen és nem. Úgyhogy kérem, ne felejtsék el, hogy tudjuk, hogy ez nem elég pénz, ez teljesen egyértelmű, egyáltalán nem elegendő, mert nem fogadjuk el, és Izabel ma is elmondta, hogy nem fogadunk el egy százaléknál kevesebb küszöbértéket. Vannak olyan országok, ahol ennek többnek kell lennie. Úgyhogy ezt mindenképpen képviselnünk kell. Aztán még egy dologra felhívnám a figyelmet. Elhangzott, hogy vagy bevezetjük az új saját források rendszerét, vagy a tagállamoknak kell fizetniük. Nincs más megoldás. Tehát vagy-vagy. A saját forrásokat kell erőltetni, mert nem lesz más megoldás. Úgyhogy mindenképpen változtatnunk kell a költségvetés struktúráján, ez egyértelmű. És úgy gondolom, hogy a diplomáciai kételyek nagyon fontos része ez, hogy az összes pénzügyi eszközt össze kellene hozni. Ez nagyon jól definiált itt a dokumentumunkban, ahol nagyon diplomatikusan reagálunk. A szakbizottságunkon belül azonban az 5 plusz 5 vagy 7 megoldást tartottuk egyelőre nyitva, de ezt meg kell vitatnunk, mert erről még nincsen egyértelmű döntés. Folyik a vita. Ez az én személyes megjegyzésem. Tudnunk kell, mielőtt véglegesítjük ezt a dokumentumot, hogy mit jelent az eurozóna számára az új költségvetési sor. Mert ez tegnap történt. És a roadmap szerint az eurozóna számára az új költségvetési sor decemberben készül el, az idén. Ez mit jelent a több éves pénzügyi keret szempontjából? Talán ide valamit még be kellene írnunk. Igen, de hát akkor miről van itt szó? Új pénzekről? Mi az új ö, költségvetési sor az eurozóna számára? Azt hiszem, ez valami újdonság. Tehát összefoglalva olyan állásfoglalást szerettünk volna, ami nem megint egy ilyen általános dokumentum, hogy legyünk egészségesek és gazdagok, hanem a dokumentumban igenek és nem megtalálhatók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lepri úrnak, Olbri, úr, Obricht úrnak, köszönöm szépen a jelentéstevőknek, akik ezt a költségvetés költségvetési ebben a folyamatban részre vesznek, és nagyon sok a bizonytalanság az MFF 2014-2020 között, amikor válságra került sor, nem tudott pénzt adni, vagy nem, nem tudtunk pénzt találni rá. Az 5 éves, 7 éves MFF esetében ugye végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen lesz Európa néhány év múlva, ahogy a tegnapi beszéd is erre utalt, milyen eszközökkel tudjuk hatékonyabbá tenni. Jens és Isabel munkája tehát rendkívül érzékeny munka, és bizalommal fordulunk feléjük. Kölmer úr, ön hogyan látja a helyzetet árnyékjelentéstövőként? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a két társjelentéstevőnek. Nagyon alapos munkát végeztek, előkészítő munkát végeztek, de hadd hívja fel a figyelmet egy belső ellentmondásra, hiszen egyrészt elismerik azt, hogy most döntenünk kell, hogy a jövőben hogyan nézzen ki az Európai Unió. Ezt Jean-Claude Juncker is tegnap nagyon részletesen bemutatta, hogy ő hogyan látja Európát, de azt is mondjuk folyamatosan, hogy a polgárokat is be akarjuk vonni. De közben azt mondjuk, hogy számos dolgot nem lehet megkérdőjelezni, akkor azért az mégiscsak egy olyan megállapítás, amelyet ebben a stádiumban nem kellene tennünk. Sokan azt mondják, hogy egyre folytatódik az Európai Egyesülés, egyre több nagyobb egyesülésre van szükség, de közben tudjuk, hogy sok polgár pont ezt nem akarja. De hogyha folyamatosan csak arra koncentrálunk, hogy milyen feladatunk van, és milyen mennyi pénzre van ehhez szükség, ez nem elegendő. Az is döntő jelentőségű, hogy ki végez ezeket a feladatokat. Tényleg az Európai Uniónak kell ezeket elvégezniük, vagy nem kellene -e inkább a tagállamoknak visszadni. És hogyha arra az eredményre jutunk, hogy az Európai Uniónak tól pénzre van szükségünk ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzük, akkor azt is el kell mondani, hogy ki fizesse ezt. Van-e erre készség? Tudjuk, hogy sok tagállam nem hajlandó többet fizetni, többet be, átutalni. Lehet, hogy egy kicsit túlzok, de ahelyett, hogy állandóan új feladatokat követelünk, nézzük meg, hogy a polgárok melyik feladatokat bízzák Európára. És amíg ezt nem tisztázzuk, addig nem kellene itt eh, döntést hoznunk, hanem ezt a eh, konzultációt végigvinni Európával, és aztán felmutatni, hogy milyen megoldások, milyen eh, válaszok érkeztek, és megmutatni ezt is, hogy ez mennyibe kerül. Jó lenne, hogyha nem csak a felosztásról beszélnénk, nem csak arról beszélnénk, hogy az Európai Uniónak ki a barát, kik a barátai és kik az ellenzői, csak azért, mert valaki kritizálni mer valamit Európában, és azt gondolja, hogy lehetnek más, jobb megoldások is. Ezért én például nem ellenzem az Európai Uniót, én a hatékonytalan e, és értelmetlen megoldásokat e, ellenzem, mert minden európai polgár és adófizető felé elkötelezettnek érzem magam. Kölmel úr, nem gyanúsítjuk önt semmivel. Szolé úr következik. Merci, monsieur le président. Um, the debate on the... Köszönöm szépen, elnök úr. A következő pénzügyi keretről szóló vita, e, igen, az egyik legfontosabb vita, amire e, sor kerül az elkövetkezendő hetekben és e, hónapokban, hiszen a politika politikának pénzre van szüksége ahhoz, hogy végrehajtásra kerülhessen, és a költségvetés mutatja meg a valódi elkötelezettséget, vagy annak hiányát a politikai célok irányába. Természetesen az új MFF-fel kapcsolatos vita 100%-ban összekapcsolódik az Európai Unió jövőjével szóló vitával. Milyen Európát szeretnénk? A költségvetésnek vissza kell tükröznie az Európa, európai gondolatunkat. Az én megjegyzésem az, hogy az Európai Unió amely erősebb, több kompetenciával rendelkezik, és a mindennapi problémákra jobb reakciót tud adni. Én ilyet szeretnék. Az Európai Bizottság pozíciós papírja jó kiinduló pont, véleményem szerint ez egy jó anyag, amely tartalmaz bizonyos, kifejezetten jó gondolatokat, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukért, amelyet folytattak. Az állásfoglalási javaslattal kapcsolatban. A következő MFF-re vonatkozóan két kérdéskör merül fel. Az egyik a kvantitatív, tehát a mennyiségi érvek, a másik oldalon pedig a minőségi érvek. Ami a kvantitatív oldalt illeti, meg kell egyeznünk a keret volumenéről, és az én frakcióm azt gondolja, hogy ezt a szintet 2020-as szintről eh, csökkenteni kell, és eh, emellett a költségvetés struktúrájáról, a bevételekről is beszélnünk kell, a bevételi oldal vagy forrás oldal teljes reformjára van szükség. Egy olyan költségvetésre, eh, amelyet főleg saját források finanszíroznak. Ez a mennyiségi oldal, tehát a minőségi oldalt illetően meg kell vizsgálnunk, hogy milyen prioritások merülnek fel a költségvetésben, tehát a szociális, a leginkább sebezhető személyek szociális igényeit, aztán a területi egyenlőtlenségeket is, ezzel is szembe kell nézni. Egy ellenálló, jövőorientált gazdaságra van szükség, egy olyan költségvetési, költségvetésre, amely a klímaváltozással is szembenéz, és zöldebb költségvetés. És a ami pedig másodszorban a minőségi oldalon fontos, átláthatóbb költségvetésre van szükség, és a polgároknak lehetővé teszi a betekintést. Persze vannak még más fontos kérdések, de azt hiszem, hogy ezek talán a legfontosabbak, amelyeket kell szembe kell nézni ebben a fontos vitában. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Van-e még felszólalási igény? Nem látok ilyet. Akkor én még egy mondatot. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy el tudjuk kezdeni most a európai jövőjének elképzelését a globalizáció idején, és közben azért odafigyelünk, hogy a tagállamok bizonyos szuverenitási jogai megőrizhessék az internet kapcsán, a digitális átállás kapcsán és senki nem akarja, hogy a nagy multinacionális számítógépes cégek, Google, Facebook és így tovább legyomják Európát, miközben a terrorizmus ellen, a migráció ellen küzdünk, lehetne ezeket az eszközöket úgy is befektetni, hogy Afrikában többlet befektetésekkel az, az okokat kezeljük. miben álljon tehát az a szuverenitás, amit a tagállamok megőrizhetnek, miközben Európa szintjén hatékonyan együttműködünk. Ugye Juncker úr azt mondja, hogy Európa arra is valahogy megvédje a polgárait, de a demokratikus deficit miatt ezt nehezen veszik be a választók, hogy ez így van. A saját eszközök tekintetében itt mindenképpen többleteszközökről beszélünk. Van, aki azt mondja, hogy elég lenne az igazságosabb visszatérítés, nem szeretnek a zsebükbe nyúlni és ott hagyni a felhátlan pénzeket. Tehát kinek fűződik érdeke a saját forrásokhoz. Először is tisztázni kéne, hogy ezek pénzügyi eszközök, akkor ezt nemzeti adókból kell majd, vagy adók révén behajtani. Minden európai saját forrás ha bevezetünk egy európai adót, akkor a nemzeti adók csökkenéséhez kell, hogy vezessen. Mivel 11 óra 20 van, és én magam mondtam, hogy el kell mennünk, akkor gyorsan még annyit, hogy vagy 2019 előtt fogunk-e még erről szavazni? Ez jó kérdés, ezt az előadó tudja talán gyorsan megválaszolni. Önök közül ki tudja ezt jobban? Csak egy megjegyzésem van. Teljesen egyetértek a úrral, a metodikát tekintve. Először is az Európai Unióról kell beszélni, aztán az Európai Unió kompetenciáiról, itt majd lesz köztünk különbség, mert mi több európai kompetenciát akarunk, önök kevesebbet. Harmadik ö, köre a vitának az az, hogy ez mennyibe kerül, és konkrétan milyen eszközökkel valósítható meg. Ez lenne az ideális logikus sorrend. Az ideális világ ilyen, a valós világ nem ilyen. Ö, itt most először kell a költségvetési kérdést megválaszolni, meg várunk a tanácsra, hogy döntés, döntsön arról, hogy milyen legyen az Európai Unió. Először a költségvetés készül el, és aztán az Európai Unió víziója, modellje. Ez így nem jó, de hát ez van. Egyetértek a metodikával, csak a valóságban ez nem így zajlik. A feltett kérdésre szeretnék egy választ adni. A tanács már elmondta, hogy milyennek képzeli az európai jövőjét. Mindenki elmondhatja erről, és erről ebből le lehet vezetni a kompetenciákat. Nekem inkább az a kérdés, hogy a kifizetések kapcsán a elkövetkező költségvetési időszakról. Egy másik jelentés is szól, a saját jelentésekről külön jelentés szól. Tehát egy kicsit most bele eh, gyalogoltunk mások kompetenciájába. Depré úr, Lewandowski úr felelősek ezért. Másodszorban, Szuliónak mondom, jelenleg még nem beszélünk tartalmakról, csak várjuk a bizottság ágazati javaslatait a Költségvetési Bizottságban. Ugye mindent ide kell becsatornázni, a tartalmakat, de nem mi egyedül fogunk erről dönteni. Minden szakbizottságnak szava van a dologban. És tegnap óta, Juncker beszéde óta valamit látunk, de hát tegnap óta máig nem lehetett integrálni ezeket a gondolatokat a szövegbe, de lehet, hogy nem az állásfoglalásban kell ezt megtenni, hanem egy saját kezdeményezésű jelentésben esetleg. Albrecht úr is felvetette, hogy ez meddig fog tartani. Hát látnunk kell, hogy feltételességet kell beépíteni. Juncker szavait átvehetjük, felhasználhatjuk, de ezzel együtt is még nagyon komoly vitákat kell majd folytatnunk a köz a kondicionalitásról, a szabadságról. Én egyetértek ugyan Juncker úrral, de ezt a vitát akkor sem tudjuk megspórolni magunkban, és aztán a hatékonyság, gazdaságosság kérdései. Tehát bőven lesznek itt fejezetek, témák, amelyekkel szembe kell néznünk, amit nem tudunk beleírni ebbe az állásfoglalásba, azt majd beleírjuk egy saját kezdeményezésű jelentésbe. Jó, tehát akkor úgy néz ki, hogy kezd kialakulni egy közös politikai vízió és ambíció a költségvetés kapcsán, és a demokratikus nehézségeket majd át kell hidalni. Lehet, hogy lesz majd a polgároknak egy konventje, ahogy már tegnap elhangzott. Szeptember 26-27-én nagyon fontos ülésünk lesz, akkor lesznek a módosítók, amiket be kell nyújtani a 2018-as költségvetés kapcsán ezeket majd ott meg fogjuk tárgyalni. A mai napi rendnek a végére értünk. Az ülés berekezt.